Van Rompuy Van Rompuy úrral, Barroso úrral versengünk itt, úgyhogy tudom, hogy nem minden kollégánk jött vissza a találkozóról, de köszönöm azoknak, akik már ellátogattak hozzánk, és itt vannak a meghallgatáson, amely a kohéziós politikát és az EU 2020-as stratégiai célokat öleli föl. Előadóink vannak, prezentációkat fogunk ma meghallgatni, és Stretchlight egy, egyeteméről van meg, meghívottunk a régiók főigazgatóságáról is egy témafelelősünk van, aztán a szakértőket fogjuk meghallgatni a meghallgatás során akik nem dolgozták ki magát a tanulmányt. Krisztin Hamza asszonyt üdvözlöm elsőként, aki az első tanulmányt fogja az EU legfontosabb célkitűzéseinek 2020-as stratégiába való beintegrálásáról fog a tanulmányról egy előadást tartani. Hallanak? kérdezi az előasszony. Nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt lehetek. Megpróbálok majd összefoglaló jelleggel szólni. Egy igen intenzív tanulmányt fogok összefoglalni. Tíz percben, hát nagyon felszínes lesz csak, és utána nagyon szívesen állok rendelkezésre kérdésekre. Először is szeretném felvezetni, hogy a tanulmányunk miről is szólt és remélem, hogy érdeklődésüket sikerül felkeltenem. Először is mi volt a küldetésünk? Az, hogy a különböző kiemelt kezdeményezéseket megvizsgáljuk, és azt is, hogy hogyan lehet végrehajtani azokat, és hogyan lehet összekapcsolni a kohéziós alapokkal. Először is elemeztük magukat a, kiemelt kezdeményezéseket, másrészt pedig megvizsgáltuk, hogy hogyan kapcsolódnak a KSK alapokhoz. Aztán esettanulmányokat is jelenlegi programokról végeztünk, és megvizsgáltuk, hogy azok a Lisszaboni stratégiára milyen kihatással vannak. Ezen elemzés végén pedig két csomag eredményre jutottunk. Először is úti tervet, menettervet, menetrendet ö, alakítottunk ki a kiemelt kezdeményezésekre, másrészt pedig következtetéseket, ajánlásokat fogalmaztunk meg a kiemelt kezdeményezések végrehajtásáról. Azzal kezdeném, hogy hogyan, milyen következtetéseket vontunk le. Miért ezzel kezem? Azért, mert az első következtetése magának a tanulmánynak az volt, hogy a Lisszaboni stratégia tematikus orientációhoz vezetett, és jelentős értékkel bír. A Lisszabon stratégia tehát alapvonal a jelenlegi programozási időben, és valahol térképet készített. Másrészt pedig a 2020-as európai stratégia ezen a csapáson jó irányba halad. Harmadsorban a KSK alaprendelet javaslat már most is irányadást ad a 2020-as Európai Stratégia céljai felé. Ugyanakkor még mindig hiányzik a következetesség, a különböző eszközök, a különböző stratégiák és különböző rendelkezések és rendeletek között. Különösen így van az a KSK alapok esetében, ahol nem kapcsolódnak a KSK alapok jelenleg a kiemelt kezdeményezésekhez és valahol finomítani kellene még az EU és nemzeti stratégiák között, de ezzel az utolsó kérdéssel már most beindultak a változások, mert a partnerségi megállapodások öm, valóban változáshoz vezetnek ahhoz képest most, ami akkor volt a helyzet, amikor a tanulmányt elvégeztük. Miről is beszélünk most? Hét kiemelt kezdeményezésről, amely a 2020-as EU stratégiában listán szerepel, különböző típusú fejlemények és fejlődési állapotok vannak, és egy, a végrehajtás szintje is eltérő e hét kezdeményezés között. A cél mindig az intelligens, fenntartható és befogadó jelleget célozza meg, így valahol egymásba áthatolóan, horizontálisan valósulnak meg maguk a kezdeményezések és célkitűzések. Először is azt vizsgáltuk, hogy a kiemelt kezdeményezések hogyan kapcsolódnak a KSK alapokhoz. Megvizsgáltuk magukat a rendeleteket egyrészt, másrészt pedig a kiemelt kezdeményezés rendelkezéseit. És azt vizsgáltuk, hogy a kezdeményezés irány, kezdeményezések valóban kapcsolódnak az RDF-hez, az ESZ unicef az ESA-hoz és az EMMA-hoz, ami viszont a halászati alapot illeti, az is így van, viszont másrészt a jelenlegi javaslat, a KSK javaslat nem igazán kapcsolódik a kiemelt kezdeményezésekhez ilyen intenzíven. Mit jelent ez? Például az ERFA rendeletben nem is utalnak a kezdeményezésekre, az ESA rendeletben pedig csak három, kizárólag három kiemelt kezdeményezés, a mozgás az ifjúságban, az új készségek, munkahelyek, és és még egy harmadik ilyen kezdeményezése történt utalás. Aztán az öt ö, ö, kezdeményezésnél olyan instrumentumokról van szó, ahol a különböző színekkel azt jeleztük, hogy a piros például egy erőteljes eszközt jelent a kiemelt kezdeményezés számára, ez azt jelenti, hogy specifikesen, például az ERFA a digitális agendát, menetrendet nevesíti. A világosabb rózsaszín színnél gyengébb már ez a kapcsolat. Nem látjuk, hogy az, F, az ERFA-ban például a mozgásban az ifjúság hogyan valósul meg aztán a legvilágosabb színben pedig azt látjuk, hogy implicite módon ugyan létezik, meghúzódik a gondolat, de nincs utalás a KSK alapokban a kiemelt kezdeményezése. Lehet, hogy komplexnek tűnik mindez, de az üzenete ennek a szlájdnak az, hogy a KSK alapban nem mindig nevesítjük a hét kiemelt kezdeményezést, és a rendelettervezet nem feltétlenül minden alkalommal utal tehát e hét kiemelt 2020-as kezdeményezésre. Aztán a csomag szinten elemeztük magát a javaslatot, aztán pedig több dimenziós menetrendet készítettünk három szinten. Ott, ahol a kiemelt kezdeményezéseket végre lehet hajtani. Az első szint az Európai Uniós szint, aztán a tagállami szint, a harmadik szint pedig a regionális és helyi szint. A második dimenzióban magát az időkeretet látjuk, a rövid távú ö, időkeretet, egy-két évről van szó, középtáv alatt a következő ö, ö, támogatási időszakot, a harmadik szint pedig a 2020 utáni időszakot illeti. Négy típusú cselekvést azonosítottunk be először is. Az A típus tehát olyan szabályozási fellépések, aztán a programok, B-ben, eszközök, C-típus, a kísérleti fellépések, a D-típus pedig a végrehajtás széles körben. Ha ezen három dimenziót együtt vizsgáljuk, akkor egy olyan menetrendet, úti tervet sikerült eh, kialakítanunk, amelyre most az idő nem elégséges, hogy eh, megmagyarázzam, miről is van szó. De ez biztos, hogy minden egyes kiemelt kezdeményezésnél külön-külön úti tervet, menetrendet készítettünk, azt illusztrálandó, hogy például a KSK alapot milyen szinten, milyen típusú fellépésben és milyen időkeretben lehet alkalmazni. Most azt szeretném bemutatni leegyszerűsített módon, hogy milyen modell képzelünk el, milyen különbségek vannak a kiemelt kezdeményezések között. Például az Innováció Uniója kezdeményezés, látjuk, hogy nagyon rövid távú fellépésekről van szó kéknél, piros, középtáv, a zöld oszlop pedig a hosszú távú tartós kezdeményezések. A, ugye EU, tagállami és regionális szinten. Látjuk az Innováció Uniójában, hogy számos cselekvés, különböző típusú cselekvés, különösen az Európai Uniós szinten koncentrálódott. Másrészt viszont a készségek és munkahelyek inkább tagállami orientált fellépést jelent, ahol számos dolgot a tagállam szintjén lehet megvalósítani, különösen a KSK ö, ö, szintjén. Megint csak igen leegyszerűsítetten láthatjuk azt, hogy a menetrendeket, az úti terveket hogyan lehet megvalósítani, kialakítani és végrehajtani. Végül pedig három ö, dián keresztül szeretném az ajánlásainkat ö, önökkel ismertetni, nagyon leegyszerűsítve megint csak. Először is ha az úti terveket a kezdeményezésekhez létrehozzuk, akkor a territoriális területi kohéziót mindenképpen figyelembe kell venni. Ugyanis nem ugyanolyan mérhatóan, nem ugyanolyan gyorsasággal lehet Hollandiában, Lengyelországban, vagy éppen Romániában bevezetni e, területi kohéziós kezdeményezéseket. Természetesen itt most nem újjal mutatok új országokra, nem specifikusan vizsgáltuk meg ezt országokban, de ez biztos, hogy ország, ország specifikus adottságok vannak a végrehajtásra. Másrészt ami a következetességet illeti, a KSK alapok és a kiemelt kezdeményezések között véleményünk szerint e következetesség még nem megfelelően ö, mm, kapcsolódik egymáshoz, és jelenlegi javaslatban különösen nem így van ez a KSK tervezetről beszélek. Harmadik ajánlás, már most ez történik, a jelenlegi uh, tanúságok, még nem vontuk le, és ezen tanulságokból nem tanultunk a következő programozási időszak tekintetében. Sajnos ez nem segít. Mindaz, amit megtanultunk, nem segít abban, hogy ezt az igen kifinomult rendszert azaz egyrészt a kiemelt kezdeményezések, másrészt a KSK alapok rendszerét hogyan hajtsuk végre. További ajánlások a kiemelt kezdeményezések végrehajtásának tekintetében az EP irányában mi javasoljuk, nem ajánljuk, javasoljuk, hogy az Európai Parlament biztosítsa azt, hogy a kiemelt kezdeményezések és a kohéziós politika valóban közösen ö, valósulhasson meg, és monitoringolja, kövessen nyomon magát a folyamatot munkacsoportok tekintetében. Ez természetesen csak egy javaslat részünkről ami a regionális és helyi szintek bevonását illeti, Természetesen számos fejlemény történt már a terepen, a jelenlegi KSK alaptervezet előkészítése már beindult, dolgok történtek a terepen, ahhoz képest, ami akkor volt a helyzet, amikor mi a magát a tanulmányt elvégeztük, de valóban a helyi szintektől is visszacsatolást érdemes kérni azzal kapcsolatban, hogy a kiemelt kezdeményezések végrehajtása és a KSK alapok hogyan is valósulhatnának meg. Specifikus területi paktumokra van szükség a különböző szintek között tagállamon, hiszen a helyi és regionális szereplők nem igazán tudnak az európai kezdeményezésekről itt a mi szentünkön arról, hogy mi történik. Ezt a fajta kapcsot kell erősíteni. A magának a know-how-nak a transferje pedig megerősítendő, magának a tudás háttérnek az átadása valóban e, szükséges, tehát hogy tudjunk arról a jövőben, hogy a kiemelt kezdeményezések szintjén mi történt. Köszönöm, időben sikerült lezárnom. E, sajnos korábban el kell mennem, ha kérdéseik vannak, nagyon kérem, hogy most tegyék meg, tegyék föl ezeket. Azonnali, rögtöni kérdések kérdezi az elnök asszony. Később bizonyára lesznek ilyen kérdések, nagyon sajnálom. Köszönöm szépen, Hamza asszony. Nagyon szépen köszönöm még egyszer Hamza asszonynak, és akkor nem így szoktuk ezt csinálni, nem ez a hagyomány, de most Matthew Fichter következik. Nem, Jannak van egy kérdése. Én filozófiai kérdéssel szeretnék előállni. Ha elolvassuk a ami érdekes ebben, lehet, hogy nem figyeltem oda, az a kapcsolat a Lisszaboni stratégiával, a kettő közötti kapcsolat. Ez egy esettanulmány, és, és annak az elemzése hogyan valósul meg a Lisszaboni stratégia. Azért teszem fel ezt a filozófiai kérdést, mert mi valójában arra törekszünk, hogy újra struktúráljuk a gondolkodásmódot, a zászlóshajó kezdeményezések szerzőit, hogy találjuk meg a mögöttes logikát, amikor ezt kidolgozzák, és akkor az eszközökön gondolkozunk. Nekem nincs meg ez a következtetés sem. Szóval én azt gondolom, hogy ők az eszközökön gondolkoznak, és akkor ez egy ilyen ex kísérlet, tehát megírják az zászlóshajó kezdeményezést, aztán azt mondják, hogy akkor most tegyük ezt működővé. És én sokkal inkább úgy látom, hogy az elemzés így folyik, nem pedig, hogy újra struktúrálják, amire gondolnak. A kérdésem az, hogy a Lisszaboni stratégia sikeréhez, kudarcához mi köze van ennek? Ez nagyon érdekes, hogy önök esetleg elmondanák-e, hogy milyen következtetésre jutottak. Lehet, hogy ez a módszer kérdése, a Lisszaboni stratégia módszere az ugye a nyílt koordinációs módszer, és lehet, hogy az eleve rossz, tehát akkor, amikor a módszer rossz, akkor a kérdés az, hogy az lászlós hajóknál ugyanez, vagy más módszer a meghatározó. Akkor először a második kérdésre válaszolok. Az esettanulmány következtetése az nagyon széles körű, és az én következtetésem mindezek alapján az, hogy elven a strukturális alapokat a tagállamok politikái használják. Ugye ezt mindenki tudja, de végül is bizonyos tagállamokban a stratégia nem kapcsolódik teljesen ahhoz, amit az Unió gondol. És hát a végén, a programidőszakban a programoknak hozzá kell igazodniuk az uniós stratégiához, mert látjuk, hogy különben nem haladunk a Lisszaboni stratégia megvalósítása útján, úgyhogy folyamatosan adaptálódni kell, és a, tehát ez a lényeg, hogy igazodjunk a Lisszaboni stratégiához. Tehát a Lisszaboni stratégia és a, a, annak a hangsúlya az olyan, ami orientációt jelent, jobban orientál az unió stratégia irányába. Ez a végső következtetés. Egyébként ez egy nagyon értékes dolog, mert mielőtt az eszközöket használják bármire is, ez az első lépés, és utána pedig helyi szinten a kutya nem törődik már a Lisszaboni stratégiával. Ez volt a második következtetésünk. És nagyon sok minden ebben a bonyolult stratégiai kérdésben nem világos ezen a szinten, a végrehajtás szintjén. És a probléma az az, hogy nagyon sok mindenre nem is került sor, és néhány programnál megmaradt a pénz, egyszerűen nem lehetett elkölteni, és a programidőszak végén valamire odaadják a pénzt, csak hogy elköltsék. Ez történt például Ausztriában, és ez nem is annyira nyugat-keleti probléma, ez Ausztriában is így van. És ami nagyon fontos, hogy az előző zászlóshajó kérdésben, szóval ezek a zászlóshajók jók, ezek egyfajta horizontális tetőt jelentenek, egy specifikus cél elérése érdekében minden lehetséges eszköz bevetésével, hogy ezt a célt elérjék. Ez nem rossz ötlet összességében, tehát ez jó gondolat. És számos eszköz van, nem csak a strukturális alapok, ott van a 20-20-as horizontális program, és hát mindezt hasznosítani kell, és biztosítani kell a közöttük lévő koherenciát. Ez a partnerségi szerződés lényege folyamatosan. Tehát én nem gondolom azt, hogy ez egy rossz ötlet a szerzők már jellezték, hogy milyen eszköz lenne az, amit hasznosítani lehetne az adott kezdeményezésben. Hát csak úgy felületesen persze, és hát ezt akkor ebbe bele lehet illeszkedni. Ami pedig a, a roadmap-et illeti, amit ugye ki kell dolgozni. Bizonyos esetekben ezek már készek, például ebben a forrás hatékonyság kérdésben, de hát most lehet valami olyasmit csinálni, aminek segítségével az alapok felhasználását javítani lehet úgy, hogy jobb legyen a korreláció a roadmap, az úti terv és a kohézió között. Nagyon szépen köszönöm. Ha nincs egyéb megjegyzés, akkor most megkérném Matthew Fichter kollégát, a DG Régió képviselőjét, hogy a második tanulmányt mutassa be, az az, hogy hogyan kapcsolható össze a fenntartható és az okos növekedés, a, az okos specializáció, a smart specialization segítségével. Nagyon szépen köszönöm én is a szót, jó napot kívánok mindannyiuknak, köszönöm a Regi Bizottságnak, hogy lehetőséget ad nekem, hogy bemutassam ezt a munkát, amelyet az elmúlt hónapokban készítettünk, és most jelent meg, nem régiben. Ha működik a technika, akkor ezt látni is fogjuk. Tehát a következő 10 percben nagyon röviden bemutatnám önöknek ezt a jelentést, amely egy gyakorlati iránymutatás, a különböző hatóságok számára, akik az embervel foglalkoznak, és ennek a lényege az, hogy a helyi és a regionális növekedést elősegítsék ezeknek az zászlóshajó kezdeményezéseknek a segítségével, és hogy a következő, elsősorban a következő jogszabályok segítsenek ebben. Utána majd elmondom, hogy melyek azok a legfontosabb következtetések, mi az, amit tanultunk ebből, és milyen ajánlásokat lehet kidolgozni a régiók számára az elkövetkező programozási időszakban. Utána pedig felhívnám a figyelmet néhány jó gyakorlatra, a good practice-re, ugyanis ez egy gyakorlati munka, amely eh, számos jó példán alapul, tehát eh, ezt szeretnénk közzétenni a régiókban. Nagyon röviden nézzük meg, hogy a bizottsági javaslatban a következő programozási időszakra. Itt vannak a feltételek, és a nemzeti és a regionális innovációs stratégiák az úgynevezett smart specialization számára, tehát az okos specializáció. Hogyan lehet az innovációval kapcsolatos ügyekbe okosan befektetni, és a mi kérdésünk, és ez a célja az iránymutatásnak, hogy hogyan tudnak a régiók élni az alapok alapokkal úgy, hogy innovációkat valósítsanak meg, és környezeti, éghajlatvédelmi és energiagazdasági ügyekbe is fektessenek. Hogyan lehet javítani a gazdaságot, növelni a gazdaságot az innovatív lépésekkel, ez a lényege a jövőbeni kohéziós politikának miért van szükség erre az iránymutatásra? Az alapgondolat az az volt, hogy az okos és a fenntartható az ugyanannak az éremnek a két oldala, kéz a kézben járnak egymással, és hát e, ez egy integrált megközelítés, és ki kell lépnünk a szektorális, izolált megközelítésből, az egyik oldalon az innováció szerepel, a másik oldalon pedig az zöld És itt tényleg arról van szó, hogy a különböző menedzsment szerveknek segítsünk abban, hogy ezt az integrált, fenntartható növekedési szempontot integrálják a stratégiákban, és lássák azt, hogy ennek igenis van értelme a régiók számára, hogy kibon kibontakozhassanak az innováció és a fenntarthatóság közötti szinergiák tehát munkahelyteremtés, növekedés, lehetőségek teremtése egyszerre jelenik meg, és ami nagyon sokat segít, az az, hogy ez egy gyakorlati iránymutatás, tehát valóban konkrét lépésekről szól, amelyeket a régióknak meg lehet tenniük, és hogyan lehet ezek segítségével a jövőbeni programokat kidolgozni, és azok alapján, amelyek már megvalósultak, tehát ez nem egy ilyen rakétaszerű fejlődés, hanem amiről mi beszélünk, az a, az a valóság már nagyon sok sok régióban, ahol a good practice, a jó gyakorlat kell, hogy érvényesüljön, és az egész Európai Unióban közös tudás legyen. Ennek a tartalma az az, hogy hogyan lehet ezeket a, a, a, a hidat az okos és a fenntartható között biztosítani? Hogyan lehet ezt a hidat építeni? Mi az, amit meg kell valósítani regionális szinten, melyek ezek az innovációs stratégiák. Nagyon fontos felhívni a figyelmet arra, hogy minden közhatóság meghatározó szerepet játszik, különösen regionális és helyi szinten. Ők a fő érintettek, amikor meghatározzák a regionális innovációs stratégiát. Három fókuszterületet találtunk, az ekoinnovációk, az eko szolgáltatások, a biogazdaság és a fenntartható energiagazdaság. Úgy gondoljuk, hogy ez három kritikus mód arra, hogy megvalósítsuk a zöld gazdaságot, és mint már említettem, 18 jó gyakorlatunk van eh, az iránymutatásban, ezek eh, felhívják a figyelmet arra, hogy mi történt ezek keretében, és eh, nagyon sok érintett és hatóság építkezik ezeken a példákon. Melyek a legfőbb üzenetek ebben az iránymutatásban? Először is leginkább talán ennek tényleg van értelme. Lényeges dolog, hogy elérjük a társadalmi, gazdasági és fenntartható jótékony hatást, és nagyon látjuk azt is, hogy ahol az innováció kapcsolódik a fenntartható energiagazdasághoz, vagy eko-innovációhoz, az további regionális fejlődést eredményez és munkahelyeket teremt. Válság idején, amikor a gazdaság fellendítésének lehetőségét keresik a régiók, akkor ez egy különösen fontos gondolat. Mindenképpen szükség van a hosszú távú szemléletre, a fenntartható fejlődés és az innovációs stratégia keretében esetében. Egyre jobban látjuk azt is, hogy a, a cél az, hogy elinduljunk a radikális és transformatív innovációk irányába, tehát lépésváltás történjen Úgyhogy egész Európát és a régiót elvigyük ennek az innovációnak az irányába. A régiók az igazi katalizátorai a változásnak, kritikus szerepük van, nagyon gyakran központi szerepet játszanak a fejlesztésben, innovációban a különböző felek között, akik mind a fenntartható fejlődést kívánják előrevenni. Ami igazán fontos, az az, hogy mi úgy gondoljuk, hogy minden régiónak ki kell merítenie a saját lehetőségeit, és meg kell találnia, hogy hol tudnak jótékony hatást kibontakoztatni, és ez nagyon összefügg azzal, hogy hol találhatok? Nincs egy ilyen egyméret, tehát nincs egy általános ö, megoldás mindenki számára. Vannak olyanok, ahol nagyon erős innovációs lehetőségek vannak, de vannak olyanok is, ahol esetleg a biogazdaságban tudnak jól előrelépíteni, attól függ, hogy milyen adottsággal rendelkezik az adott régió. Ez szorosan kapcsolódik az első, az első szakaszhoz. Ez nagyon kritikus, és azt láttuk, hogy minden régió és szereplő először elemzést kell, hogy készítsen egy úgynevezett SWOT elemzést arról, hogy hol is tartanak, milyen kapacitásaik vannak, hol vannak a gyenge pontok, az akadályok, a lehetőségek, tudni kell, hogy mi az, ami, ami megy, mi az, amit tudnak. És lehet, hogy nem minden régióból lesz egyik napról a másikra szilikon völgy. Tehát meg kell érteniük, hogy milyen folyamaton kell keresztül menniük, ez kulcsüzenete ennek a jelentésnek, tehát nagyon fontos a helyi megközelítés. A a, természetesen meg kell nézni, hogy alakul a kereslet és a kínálat. Tehát itt nem csak elkölteni kell a támogatásokat, hanem meg kell nézni, hogy hogyan alakul a közbeszerzés, hogyan alakulnak a piacok, amikor a zöld termékekről van szó, milyen a kereslet és a kínálat. Kritikus fontosságú, ezt láttuk nagyon sok példa során, hogy nagyon széles skálát fognak át az érintettek, úgyhogy a cross-cutting megközelítés lényeges, és ezt kiemeljük minden jó gyakorlatnál, hogy szó van itt egyetemekről, akik együttműködnek a helyi regionális hatóságokkal, a KKV, a kereskedelmi kamarák, és hát minden szektorális ügynökség, és akkor, amikor innovációt akarunk megvalósítani, akkor az energia ügynökség ügynökségeket is természetesen be kell vonni, és mindenképpen fontos, hogy ott legyenek az érintettek és az ügynökségek. Nagyon gyorsan tehát. Néhány a három szektorban. Mire is kerül sor? Először is az öko-innováció, az tényleg a, a, a szíve a hatékonyságnak és a zászlós hajó kezdeményezésnek, hogy hatékonyan tudjuk az erőforrásokat felhasználni a gazdaság kizöldítésében. És ez egy kihívás mindenki számára meghatározó még, hogy az öko-innovációt az bárhol el lehet indítani. Itt nem csak a csúcs technológiáról és az információs technológiáról van szó, hanem bárhol a hagyományos szektorokban, mint például az élelmiszeripar vagy a mezőgazdaság, ezt sokszor elfelejtjük, és erre is felhívja a figyelmet ez az iránymutatás. Talán még ennél is fontosabb, hogy az öko-innováció az növeli a régió és a KKV-k versenyképességét. A jelenlegi gazdasági válság idején ez nagyon üdvözlendő, hogy további jótékony hatást gyakorol a régiókra, akik ilyen területeken végeznek befektetéseket. Az öko rendszer szempontjából az iránymutatós számos módszert mutat meg a meglévők mellett, ugye, a, hogy most akkor luxusról van-e szó, vagy, vagy mi is az, a, az az innovatív megközelítés, és látjuk, hogy nagyon sok régió, sok tagállam már eddig is nagyon ambiciózus megközelítéseket alakított ki a biogazdaság, a harmadik generációs megoldások vonatkozásában, és ez foglalkozik néhány kulcsfontosságú kihívással, mint az éghajlatváltozás, a vízmennyiség csökkenése, levegőszennyeződés, biodiverzitás. És eh, szeretnénk hangsúlyozni ezen a helyen, hogy a biogazdaság milyen potenciálokat rejt magában. Nagyon sok városi eh, terület rengeteg potenciállal rendelkezik. Itt még bőven lehet eh, fejleszteni, amelyben részt vehetnek a KKV-k is és hát végül pedig a fenntartható energiagazdaság. Tudjuk, hogy Európában ott van a 20-20-20-as cél, de hát a 2050-es cél is itt van, hogy itt egyáltalán a megújuló energiaforrások és az energiahatókonyság a szavak. Úgy gondoljuk, hogy a régiók megfelelő felméréssel kell, hogy kezdjék a munkát. Meg kell nézni, hogy hol is tartanak a kapacitások területén és az energiahatékonyság területén. Biztosnak kell lenniük abban, hogy a befektetések azok olyan projektekbe történnek, amely amelyek valóban értelmesek, logikusak, és mind társadalmi, mind pedig fenntarthatósági szempontból képviselhetők. Az Európai Unió kidolgozta a stratégiai energiatechnológiai tervet, a szetet, és ez mutatja az utat, hogy melyek azok a technológiák, innovációk, amelyeket uniós támogatással előbbre lehet vinni. Egy különbséget látni kell. Mindenképpen különbséget kell tenni a mainstream, a fősodrásban levő befektetések között, az egyik oldalon a megújuló energiaforrások és a hatékonyság szempontjából, és az innovatív befektetések között, ahol, amelyek ott valósulnak meg, ahol megvannak a megfelelő potenciálok, programok regionális szinten. Ez, ez, ez hallatlanul fontos. Végül pedig azzal fejezem be, mint mondtam, már nagyon sok példa van a jó gyakorlatra. Egyet kiválasztottunk, amelyet nemrégiben jutalmaztunk egy díjjal, az EcoWorld Steel, ez Ausztriából érkezik ez a példa, egy klaszter, a zöld technológiával foglalkozik, és nagyon fontos, tehát Tirolban, és az elmúlt nyolc évben nagyon komoly befektetésekre került sor, európai és akár világszerte jelentős klaszterek alakultak ki, és ez a cross-cutting megközelítés érvényesült, Minden partner a régióban részt vesz ebben. 180 partner vett részt ebben a klaszterben, egy nagyon impresszív szám, és hát nagyon sok szolgáltatás is született, hogy ezeknek segítséget nyújtsanak, ezeknek a vállalkozásoknak és nagyon sok mindent elértek, sikerült a koncentrációt növelni, a vállalatok koncentrációját ebben a klaszterben, több mint 5000 új munkahelyet teremtettek, nagyon-nagyon komoly a növekedési ráta, és aminek igaz, ami igazán fontos az, hogy az önfinanszírozás is megvalósul. Először támogatással indítottunk, és ma már több mint 40%-ban önfinanszírozók ezek. Úgyhogy ez tényleg a pénzügyi fenntarthatóságot is jelenti, úgyhogy nem csak növekedést, munkahelyeket teremt, hanem a környezetnek is jó, és a pénzügyi fenntarthatóság is ott van mögötte. Ez elérhető, ez az iránymutatás az S3 platformon, itt látják a címét, az e-mail, illetve a webcímet. Ez egy első kísérlet arra, hogy az érintetteket arra késztessük, hogy együttesen próbálják meg áttörni az utat a minisztériumokon, ügynökségeken keresztül, és éljenek ezzel a lehetőséggel, amely a Smart Specialization stratégiával kapcsolatos Európában. Köszönöm a figyelmüket! Én is nagyon szépen köszönöm, nem tudom, hogy megjegyzések, kérdések vannak. É, én hadd kérdezek valamit. Most nem tudom, hogy mennyire tud bennünket tájékoztatni Tudjuk, hogy a DJ Regio az részt vesz abban, hogy segítsen a régióknak a felkészülésben, a jövőre való felkészülésben, különösen a Smart Specialization területén. És van érdeklődés a régiók részéről? Mi a helyzet jelenleg? Tudná erről néhány szót mondani? Tehát hogyan alakul ez a folyamat? Hogyan készülnek a régiók? ez a platform, tehát létezik már, és száz régió regisztrált, nem több. Vannak peer review gyakorlatok, szakértők, akik együttműködnek velünk, és különösen a régiókkal segítenek nekik abban, hogy a, a legtöbbet kihozzák magukból a felkészülés idején. Ők azok, akik a stratégiákat kidolgozzák tagállami, regionális szinten. Ez jó minőségű és, és hát akkor ezek megfelelő eredményt hoznak. Nagyon jó a feedback a régióktól, de ugyanakkor az iránymutatás is nagyon sokat ad, számos ugye az egyetemek számára, a széles sávú megoldásokra is kidolgoztuk ezeket az iránymutatásokat, és néha a régiókat teljesen a semminél kezdik, ezért az iránymutatás lényege az, hogy segítsenek nekik, hogy még jobban kitérjenek a részletekre, és minőségi programokat tudjanak kidolgozni. Úgyhogy számos eseményre eh, kerül sor, a konferenciákra, workshopokra, peer review-kra, Úgyhogy egy egész csomag alakul ki a támogatási eszközökből, amelyel a bizottság rendelkezésre áll, és hát maguk a régiók is segítenek egymásnak, és valóban pozitív a hatás. Olbricht kollega, egy kérdésem lenne, nem mindannyian ismerjük annyira a DZ régió munkáját, felis, felépítését, ez a DZ régió Örben, vagy, vagy hogy van ez? Az én kérdésem az... You just explain because I can find on the... Azt látom, hogy ön a team leadere, a csapatvezetője a fenntartható fejlődésnek, de hát nem minden szól a smart specializationről. Vannak különböző csoportok, egységek. Hogyan néz ki az organigramja ennek a DG régiónak? Hogyan dolgoznak közösen ezen a smart specialization-ön? mint már mondtam, ez a gondolat, az okos specializáció, ez egy ernyő. És van egy ernyő iránymutatás, és ez minden unitra, egységre vonatkozik, és az szeviai IPTS segítségével, tehát tudósok és elszánt emberekkel együtt dolgozunk, és vannak ilyen szektorális, szektorális iránymutatások egyetemek számára, szélesávú megoldások számára, és ezen a kereten belül van tehát az általános megközelítés, és aztán vannak a részletek, a regionális innovációs stratégiák horizontálisak. Tehát tudni kell, hogy mit lehet potenciálisan megtenni, milyen irányba lehet menni, és nagyon fontos ez, és ez a zöld gazdaságra fókuszál és vannak olyanok, amelyek más szempontokat, vagy széles sávú megoldások, az egyetemek szerepe az, amelyekkel foglalkoznak. Úgyhogy ez egy nagyon komoly gyakorlat. Ask you the, looking at, at the at the scope of actions, can you tell me uh, uh, what? A célokkal kapcsolatosan szeretném kérdezni, hogy milyen további elemel tud szolgálni a tekintetben, hogy mit tartozik a DG energiára. Nos, az urban témában napi a kapcsolatunk, a széndiokszid kibocsátás tekintetében is, de a smart cities, az intelligens városok tekintetében is, akkor a tenger témájában is, Tehát ezek a keretek lehetővé teszik azt, hogy innováljunk, és hogy felhasználjuk a forrásokat az ilyen típusú projekteknek a keretében. Ez teljes mértékben beleillik az iránymutatásokba, bátorítanunk kell a fejlődést ilyen irányban, pozitív vonatkozásban. Köszönöm szépen, elnök asszony. Lenne nekem is egy kérdésem. Mindez idáig Folyamatosan arra emlékeztettünk, hogy a technikai és az igazgatási kapacitásokat kell megerősíteni. Persze, erre szükség van. Erre szükség van azért, hogy új fajta regionális politikát tudjunk kialakítani. A Ligi Radio mit lesz képes tenni a régiók javára, azért, hogy a régiók sokkal jobban megismerjék a know-how-kat, sokkal jobban tudják alkalmazni, végrehajtani a, a regionális új típusú politikát, úgy, ahogy ön utalt erre. Mert ez létfontosságú dolog, írók az ismerik az ügyet. Elnök, még mielőtt megadnám a válaszra a szót, Hamzászonynak hamarosan el kell mennie, így hagyd fel neki egy kérdést. Ön jelezte, azt, hogy a fár források tekintetében, a zászlós kezdeményes tekintetében bizonyos aszimitriák érvényesülnek, illetve az alapokra vonatkozó egyéb rendelkezések között észlelhető a feszültség. Tehát esetleg ön tart-e attól, hogy az új rendeletben majd a kettő közötti konfliktus nem kellő módon kerül kezelésre? Azt hiszem, hogy ami nagyon lényeges az az, hangzik a válasz, hogy a tagállamok között partnerségi kapcsolat alakuljon ki. A tagállamoknak az a feladata, hogy közelről megvizsgálják, hogy a strukturális alapokkal mit is kezdhetnek. Ki kell, hogy tekintsenek, ugye a Horizont programra is utalhatunk, és így tovább. Tehát a tagállamok az egyik szereplők, a másik szereplők pedig azok, akik elkészítik a roadmap-et, az úti tervet. Úgyhogy az a véleményem, hogy a rendeletet igazándiból nem kellene megváltoztatni. Az együttműködés a szereplők között, illetve hogyan is mondjam, mondja a hozzászóló, szóval mindenkinek meg kell győződnie arról, hogy hogyan is kerülnek felhasználásra kellő módon a struktúrális alapok, hogyan illeszkednek a 2020-as stratégiához, a kiemelt kezdeményezések pedig ehhez kapcsolódnak. Itt kell megteremteni az összhangot. Mindezt azt hiszem mindannyiunknak ismerünk kell, tehát a roadmap-ben szereplő dolgokat pontosan kell ismerni. Elnök, Fister úr a szó. Tökéletesen értjük azt, ami elhangzott, tisztelt képviselő úr. Értjük a, értjük a kritikákat, és valóban nagyon fontosak a know-how-k, a kapacitások, és éppen ezért nagyon fontos például az is, hogy egy tucatnyi rendezvényt szerveztünk Európában, meg másút is azért, hogy tovább adjuk a tudásanyagot, hogy az tagállamok jobban megismerik, és a régióik is azt, hogy milyen eljárások lehetségesek. Egy sor régió pedig az operatív platformon is jelentkezett. És hát nem csak Stájerországban, hanem másút is jelen vagyunk. Például jövő héten Strasbourgban peer review-nak a keretében 20 régió találkozik az innováció témájában. Ez jól jelzi azt, hogy mennyire fontosnak tartjuk azt, hogy az előzetes rendszerről most már tovább lépjünk, és operatív megoldás, megoldásokat találjunk. Persze, mint mondottam, mindez nem könnyű, de a támogatást megadjuk, és arra törekszünk, hogy a témát jól ismerő szervezetek meg támogassák a többieket mindenképpen a helyismeretekre kell, hogy appelláljunk itt is. A célunk tehát az, hogy megosztjuk a, megosztjuk a tudásunkat a kohéziós politika területén, és már itt is pozitívak a visszhangok, egyre több szakértőt vonunk be, és törekszünk arra, hogy helyi hatása legyen a következő programozásra és a tevékenységünknek. Elnök, köszönöm szépen, hogyha jól értem, akkor most áttérhetünk már a következő előadásra, Markus Tillingnek az előadására, aki a Bank, Bank Watch hálózatnak a nevében tud nekünk arról beszélni, hogy mennyire lényegesen a, lényeges az EU alapoknak a fellépése, azért a 2020-as stratégiát teljesíteni tudjuk. Hölgyeim és Uraim, köszönöm szépen, hogy lehetőségem van arra, hogy most a közös stratégiai keretről beszélhessek többek között. Miről is van szó? Arról, hogy áthidaljuk a 2020-as stratégia céljai között tátogó szakadékot vagy űrt a, és a rendelet között húzódó tételek között, tehát a kettő között húzódó ült. Még mielőtt a prezentációra áttérnék, még három plusz percet hagyj önöktől, és ennek keretében hagyj hallgattassa meg önökkel a himnuszunkat. És hát talán még énekre is sor kerülhet, ki, ki behangolja hangszálait. not, you will have to sing yourself. Um, I <laughs> this will not... Ha nem indul a hangfelvétel, akkor önöknek kell majd énekelniük. It worked when, when we tested it. Um... Amikor pedig kipróbáltuk, akkor még minden szépen működött. Mm -hmm. Thank you very much. I hope you all could tune in, hopefully. I think so. Nagyon szépen köszönöm. Hogy mit is láttunk? Nos, ha kis léptekben is, de azt, hogy nagyon jól lehet felhasználni az EU-s alapokat, és ennek megvan a hatása a gazdaságra, a foglalkoztatásra, a hatékonyságra, az erőforrások jó felhasználására, de hát gyakorlatilag, mint mondottam, ez kis léptékben valósult itt meg. Miközben persze összhangban voltunk a 2020-as stratégiával, illetve a kiemelt kezdeményezésekkel. Úgy gondoljuk, hogy a közös stratégiai keret, úgy, ahogy azt kialakítja a bizottság, most már majd melléklete lesz a közös rendelkezéseknek. És ha ez így történik, akkor akkor ezáltal lehetőségünk lesz arra, hogy kiaknázzuk a lehetőségeket, és ez elvezessen a zászlós, zászlós hajó kezdeményezéseknek a megvalósításához. Azt hiszem mindjárt megtekinthetjük itt a prezentációt. A 20, 20-as célkitűzések közismertek, ezek a legközismertebbek, De hagy térek most ki, különösképpen az energia hatékonyságára, ugye az Unió rendelkezik a 2020-as stratégiájával, és ennek keretében az energiahatékonyságot kívánja elő mozdítani, és orvosolni mindazt, ami nem történt meg 2010 előtt. Nos, ezen kívül ott van még a biodiverzitásnak a kérdésköre, ezt is figyelembe kellene venni messze menően, és mind ahogy mondottam, jelenleg ott tartunk, hogy a stratégiák megvannak, és ezek jó stratégiák. A 20-20-as stratégia mondható mindez el, illetve a zászlóshajó kezdeményezésekre. De, mint ahogy láthatták, mindezt nagy mértékben még nem sikerült kiaktázni. A közös stratégiai keret egy nagyon lényeges dokumentum, mindezt jól tudjuk, ez teszi lehetővé azt, hogy a 2020-as stratégia és az operatív programok között, a partnerségi szerződések között megtaláljuk az átvezető hidat. Éppen ezért nagyon lényeges, hogy itt most ez egy melléklete lesz a közös rendelkezéseknek, és ennek keretében kell, hogy kellő hangsúlyt kapjon mindez, mind a parlamentben, mind pedig a tanácsban. a szociális alapoknak, a kohéziós alapnak, melyek a globális céljai. Az, hogy biztosítsák az összehangolást a 2020-as stratégiával és a kiemelt kezdeményezésekkel többek között akkor, amikor az éghajlat kérdéskörének a kezeléséről van szó, amely kiemelt fontosságot kap. De említhetnék mást is, mint pedig a fenntartható fejlődést, vagy pedig a hetes cikket, a nyolcas cikket, a horizontális célkitűzéseket, tehát mindezeket ő operatívvá lehet tenni, megvalósíthatóvá konkrétan a különböző hatóságok számára. Persze pontosan kellene tudni azt, hogy a gyakorlatban mit jelent és mit kellene, hogy jelentsen a fenntartató fejlődésnek az integrálását ezen programokban. Nagyon konkrét dolgokról lehet adott esetben szó, éppen ezért mindenképpen lényeges, hogy az operatív programoknak a végrehajtásához kellő forrásokkal rendelkezünk. Egyes ágazatokat külön ki lehet, gondolom, emelni, például a prioritásokról is rendelkezik a stratégiai keret, a különböző transfereknek a projektekről, a mobilitásnak az elősegítéséről, a fenntarthatóságnak a biztosításáról, az üvegházhatású gázkibocsátásnak a csökkentéséről. Úgy gondoljuk, hogy a közlekedési zöld könyv és az üvegházhatású gázok kibocsátásának a 60%-os csökkentése lényeges célkitűzés, és több tíz évre beruházásokat biztosíthat. Egyre több megkeresést kapunk a mobilitás területén is és valóban arra is kell törekednünk, hogy a szállításból és a közlekedésből adódó kibocsátást is csökkentsük. A fenntartható fejlődésről már beszéltem, ennek még konkrétabbá, még kézzel foghatóbbá kell válnia az operatív programok megfogalmazásánál. Van egy nagyon lényeges dolog itt is. Nevezetesen a leghatékonyabb megoldást kell választani azon megfordulás megoldások között, és közül, amelyek a piacon elérhetőek. El kell kerülni a negatív hatású beruházásokat, amelyek megterhelik a környezetünket, az éghajlatunkat. A forráshatékonyságnak a szempontja például minden érvényesül és érvényesülne is akkor, amikor például kiszámítjuk az életciklusát a termékeknek és annak a költségeit meg kell valósítani a zöld beszerzéseknek a fokozatabb, fokozatabb jelenlétét és általában véve azt mondanám, hogy a közférának mint egy felhajtó erőként kell megnyilvánulnia a keresletben. Ami pedig most egy másik témát illeti nevezetesen a hulladékoknak a témáját. Nagyon fontos, hogy hierarchizáljuk a különböző kibocsátásokat. Az európai alapokat megfelelő módon kell tudni felhasználni, így módon is elősegítve a hulladék kibocsátás csökkentését, elősegítve továbbá azoknak az újrahasznosítását, és a szempont rendszer tekintetben be kell, hogy kerüljön a program készítésbe. Itt is meg kell említenem az EU-s kötelezettségvállalást, a 20%-os csökkentés tekintetében az éghajlat változás nál mindenképpen a károknak az enyhítését kell célul venni. És megemlíteném még a kulcs intézkedéseket, nem teljes körű persze a felsorolást, amely itt most utalunk, de mégis ezeknek az ismerete meghatározhatja azt, hogy a partnerségi megállapodások milyen célt kell, hogy irányba vessenek. A következtetésem, a végkövetkeztetésem, hogy úgy mondjam. Nos, az, hogy már léteznek az EU-s alapokkal végzett olyan tapasztalatok, amelyek előmozdítják a zászlóshajós kezdeményezéseknek a megvalósítását. Úgy gondolom, hogy ezen eszközrendszer sokat segíthet a tagállamoknak, az irányító hatóságoknak abban, hogy világos legyen az a célkitűzéseknek a konzisztenciája, mert hogy konzisztenciára van teljes mértékben szüksége területen. Elnök, köszönöm szépen. Most engedjék meg, hogy megnyissam a vitát, vannak-e kérdések a előadókhoz? Hát ha nincsenek, akkor jó magam tesznék fel most. A rendeletben mit is észlelünk? A partnerségi megállapodásról különböző rendelkezéseket. Most mindenki erről beszél, és arról, hogy a partnerségi megállapodás, vagy ugye agreement az angol terminológia, vagy partnership-ről ugye szoktunk beszélni, partnership agreementről, de hát mégis most nem akarok itt a terminológiába elveszni és azt bírálni, de mégis mi lenne a kellő megfogalmazás lefedni ezt a bizonyos dok- dokumentumot, okmányt, amely majd rögzíti a kapcsolatrendszert a kormány, a kormányok és a partnerek között. Most beszéljünk kontraktusról, szerződésről, megállapodásról, miről? Adopting. Szóval, elnézést kérek, itt tulajdonképpen mi átvettük a tanács terminológiáját. A partnerségi kontraktus gyakorlatilag teljes súlyával kellene, hogy hasson. És nem szabad, hogy csak a nemzeti keretekre vonatkozzon. Nem, itt inkább egy irány mutató instrumentumról van szó, amely a teljesítmény meghatározásában is segítségünkre van, a célkitűzéseknek a megismerésében, a pénzügyi tételek is szerepelnek benne. Szóval, hogyha a kérdést így kapom meg, akkor én azt mondanám, hogy partnerségi megállapodásról kell továbbra is beszélnünk. Elnök, köszönöm szépen. Én arra gondoltam, hogy inkább az ö, egy másik terminus ö, szerepel majd itt, ö, és hát gyakorlatilag itt ö, ugye arról is van szó, hogy az intézmények partnerként lépnek fel, ö, és ebből adódóan a következő kérdésem is ide kerül, hogyan látja a felkészültséget, az intézményi kapacitásokat, a civil társadalomnak a szerepét Európában és az új tagállamokban különösképpen, hogyan tudnak majd ők teljes súlyú partnereké válni. Ugyanis a következő ciklusban szükségük lesz rájunk, vajon ők már készen állnak az együttműködésre, vagy még további segítségre szorulnak, hogyan lehet biztosítani a kapacitásokat azért, hogy hathatósan tudjanak fellépni, és felelősséget is tudjanak a fellépésükért vállalni. Válasz. Nos, hát tudom, hogy több országban ez irányban elindultak különböző munkálatok, és a kollégáink is dolgoznak e témákban, a nemzeti szinten, és hát a tagállamunként persze különböző ritmusban készülnek fel a következő programokra, ami pedig a civil szervezeteket illeti, illetve a felelősségvállalásukat, mit is tudok mondani kettő dolgot. Az egyik az, hogy továbbra is léteznek akadályok. hogyan tudnak operatív módon jelenni a teljes programkészítés során. Ez az egyik ilyen kérdés. A másik nyitott dolog pedig az, és ezt látjuk a monitoring bizottságokban már most is, rengeteg téma merül fel, és a kollégáim évek óta fáradoznak ezen ügyeken, és hát tudják azt, hogy milyen szűk keresztmetszetek léteznek az erőforrások, a kapacitások területén. Mindebből adódóan a felelősségvállalásoknak a köre is felmerül, és hát különböző mértékűek ezek a felelősségek. Egyesek úgy vélik, hogy a civil szervezetek ünneprontók, és hát csak keresztbe tesznek a többieknek. Mások nem így gondolják, és hát nem is erre van szükség az utóbbi hónapokban vizsgálódtunk, hogy pontosan felmérjük, hogy mi is történik ezen kérdésekben, mi történik az országokban, milyen finanszírozási szükségletek nyilvánulnak meg, milyen mutatókat lehet felállítani, azok hogyan működnek, Úgyhogy azt mondanám, hogy a helyi közösségekkel való kapcsolat, a környezetvédelmi szempontoknak az érvényesülése és így tovább, mind azt mutatják, hogy persze további és további tudás anyagra is szükség lehet, és az hasznos is lenne a következő programok elkészítéséhez, de ugyanakkor még mind kell teremteni, teremteni mindenhez a kereteket. Elnök, köszönöm szépen. Van-e esetleg további kérdés vagy észrevétel? Ha nincs, akkor átérünk a következő előadásra. Halme urat hallgassuk meg Tampere régiójából. Hagy mondjam el azt is, hogy nagyon sokban inspiráltam, inspirálódtam tőle az innováció területén, úgyhogy örömmel adom meg önnek a szót. I try to be quite... Köszönöm szépen, pragmatikus próbálok lenni megközelítésemben, és a régiók szempontjából kívánom megközelíteni azt, amiről már tárgyalunk, hiszen mi vagyunk a helyi és regionális terepen a játékosok. Fél milliós régiót képviselek itt ma én. És igen, kutatás orientáltak vagyunk, 6,6%-át a GDP-nknek fejlesztésre fordítjuk, majdnem másfélszer, másfélszer többet, mint a fővárosi régióban. Strukturális változások történnek nálunk, és megpróbálunk új sikertörténeteket írni régiónk könyvébe. Apám azt tanította nekem pár évtizeddel ezelőtt, hogy bizony jól kell dolgoznunk, és tudjuk, hogy ami a hét kiemelt kezdeményezést illeti, és a KSK vonatkozásokat, bizony jól kell előkészíteni az EU politikát, ez az alap, és az alappal ö, elégedettek vagyunk. Jó a terv, most csak finomítani kell, oly módon, hogy aztán végrehajtásra kész legyen. De persze tudjuk, hogy az ördög sokszor a részletekben van elrejtve, vagy maga ott rejtőzik, úgyhogy igen, külön, körültekintéssel kell eljárnunk. Először is, valahol valami mindig történik. Mit jelent ez? Az, hogy amikor akár egy vállalkozásról, akár egy egyetemről van szó. Annak van egy közeli hálózata a régiójában, amelyet kiépít, és aztán hálózat kinyúlhat egészen a világ más vidékeire is. Új gondolatok pedig a legközelebbi hálózatból születnek, pattannak ki, és aztán új időszaka következik az EU alapoknak, most azt kell kigondolnunk, hogy hogyan lehet megcélozni az EU 2020-as kiindulópontról a regionális értelmezést, a regionális megvalósítást. Minél világosabbak a célok, annál rugalmasabban lehet az eszköztárral alkalmazkodni a célok eléréséhez. Ezt kell megmagyaráznunk európai szinten. A ő óriási összegekről beszélünk az EU alapoknál, Viszont a helyi, regionális szinten ez azt jelenti, hogy csak néhány változtatással hogyan lehet a, ezen célokat éves szinten régiós módon mondjuk egy fél millió ember számára megvalósíthatóvá tenni, végrehajtani az alapokat, a célokat. Pontosan a valós fellépésről beszélek én a terepen. Ez az oka annak, hogy a regionális szereplők azzal kezdik, hogy a regionális értelmezését tan- tanulmányozzák ezen Európai Uniós anyagoknak, hiszen itt nem egy egy kaptafára húzható megoldásról van szó, nem. Mi a célokat ismerjük, de hogyan tudjuk legjobban az eszköztárból sáfárkodva valóban megvalósítani a, a célokat elérni, hiszen támogatnunk kell valaki, de hogyan? Társfinanszírozással. És a társfinanszírozásnak hála érhetők el a célok, amelyeket kitűztünk magunknak az Európai Unió szintjén és a mi szintünkön is. Amikor a lehetőségekről beszélünk, lehetőségek tárháza áll rendelkezésünkre, az biztos. Mert ha van egy lehetőség, ahhoz képest, hogy mondjuk egy problémát meg kell oldani, mi tudjuk, hogy egy problémát mikor oldattunk meg, de amikor van egy lehetőség, az, hogy jó vagy rossz úton indultunk el a lehetőség felé, hát bizony azt már nehezebb megoldani, rájönni, hogy hogyan is rugalmasan, hogy lehet valóban eljutni a kiinduló pontról egészen a célpontig. Nos, ezért fontos, hogy az innováció megszervezésében azon dolgozunk, hogy hogyan lehet létrehozni olyan rendszert, amelyen keresztül tesztelni lehet egy olyan új csapást, egy olyan új utat, amelyen elindulunk, még mielőtt beérnénk, hogy ez valóban célhoz vezető-e vagy sem. Ami a regionális politikát illeti, Folyamatosan látjuk, hogy a nemzeti politikák sokkal hagyományosabbak és konzervatívabbak, mint a kezdeményezések, amelyek regionális szintről születtek meg. Ne felejtsük el ezt soha, és amikor a programokat és a megállapodási szerződéseket, vagy megállapodási együttműködési szerződéseket, akárhogy is nevezzük őket, elkészítjük, akkor gondoljunk erre a helyi felhasználásra. Pister úr is elmondta az imént, hogy az fontos az innovációs politikában, hogy itt nem a e, csúcs technológiákról beszélünk csak, hanem úgymond nem csúcs technológiákat is lehet csúcs innovációs befektetéssel, hozzáadott értékkel végrehajtani. Akár manuális módon és kézi ö, vezérléssel is meg lehet oldani mindezt. a program előkészítésünkben, kidolgozásunk során elsősorban azt állapítjuk meg, hogy az egyetlen valós eh, mérése annak, hogy elérjük-e a célt, az az, hogy piacra behatolhatunk-e. És ezt látjuk a regionális szinten is tehát hogy a regionális piaci részesedés, valamint a világszintű gazdaság milyen vonatkozásokkal valósul meg, és hogy a pénzt jó módon költöttük-e el. Persze támogatásra szükségünk van, de a, persze az, hogy jól költjük el a pénzt, az még nem elég. Az még nem elég. Minden szabályra tisztán kell összpontosítanunk, akármilyen célokról is beszéljünk, nem tudom még milyen célokat hagy majd a jövő, de a program céljai a fenntarthatósággal, a társadalmi felelősségvállalással és a technológiai vezető szereppel együtt üdvözlendő ö, megoldásokat hoz majd, mert nem az olcsó bér piac az, ami minket érdekel, hanem valóban erőteljes, hozzáadott értéket, intelligens, okos megoldásokat kell találnunk. Tudjuk, hogy változások szele csapott meg minket is, és többé-kevésbé innovatívak a rendszereink, új rendszerorientált fejlesztés idejét éljük, korát éljük, és valahol itt egy úgynevezett mailbox politikáról van szó, egy olyan postaláda ö, politikáról beszélek most, ahol alól beérkeznek a postaládába dolgok, de hát a hálózatot kell bátorítani annak szereplőit, hogy közös programokon keresztül egy lehetőséget úgymond rendszer megközelítéssel kiaknázhassanak. Végül pedig egy példával szeretnék élni. Az első három évében az úgynevezett Health Bio Cluster fejlesztése biológiai és orvosi tudományos oszt, öm, öm, osztályán a Tamperei Egyetemnek az első három évében tehát ennek a klaszternek, amikor beindult, először is az útirány kellett meghatároznunk, a következő három évben pedig kis projekteket előbb a megvalósíthatósági és úgymond úttörő fázisba vizsgáltunk meg, most pedig már a bebizonyosodott kritikai tömeget értük el, és a három legjelentősebb USA egyetemmel dolgozunk együtt a témában. Az maga a projekt már önmagában sikertörténet volt, de ez egy olyan szakasz volt, amely a rendszerben csak még egy pici rész, és a rendszert kell valahol felölelnünk, és, és a rendszer megközelítésben ugyanígy csak rövid távú elemzést tudunk ismertetni önökkel, de az, hogy egy projekt sikeres, az nem elég, tartósabbá kell tennünk, értékelnünk kell, és ha hálózatépítésre is gondolnunk kell. Köszönöm, hogy ilyen pragmatikusan közelíthettem meg ezt a kérdést. Nagyon szépen köszönöm, mondja az elnök asszony. Nem tudom, vannak-e kérdések a teremben, vannak-e megjegyzések az elhangzottakhoz képest. Úgy tűnik, hogy nem. De igen, Maria, tessék! Muchas gracias, muchas gracias, presidenta, y sobre todo muchas... Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Köszönetet szeretnék mondani az előadóknak, mert hogy nagyon-nagyon stimulálóak ezek az információk, és valóban a hálózatnak az innovatív jellegéről esett szó. Én a magam részéről már eligen régen elhagytam az egyetemet, de ezzel együtt tudok azokról a kutatásokról, amelyek ott folynak, illetve egyes egyetemeken folynak, Spanyolországban többek között, többek között a madridi önálló vagy független egyetemnek a keretében, és azzal kapcsolatosan, amit mondod, mit is tudok mondani, azt, hogy ön azt jelezte, hogy a kutatóknak nem feltétlenül van szüksége köztámogatásokra, közpénzekre. És ha most összevetem ezt a kijelentést azzal, amit másút hallottam, akkor azt tudom mondani, hogy létezik három spanyol kutató, akik a Massachusetts-i Technológiai Intézetben dolgoznak, az Institute of Massachusetts, és ott súlyos betegségeknek a kezelésére szolgáló robotokon dolgoznak. Na most megdöbbent az, hogy mennyire kevés forrást használnak fel a vállalkozások arra, hogy a kis kutatásokat segítsék. És azt nem tudom továbbá, hogy az a kutatói hálózat, amelyről ön beszélt, létezik-e európai szinten is. Tehát olyanok, akik elindítanának különböző tanulmányokat, elemzéseket, és ezek a megoldások lehetővé tehetnék, hogy még hatékonyabban lehessen felhasználni az EU-s alapokat. Hálózati működésrend, ez létezik rendben, de kérdés az például, hogy ö, milyen haszna lehet például annak, hogy pontosan lokalizálni tudjuk a különböző jelenségeket. Például akkor, amikor egy beteget tudunk nagyon jól lokalizálni, nyilvánvalóan ennek megvan a pozitív hatása a kezelése szempontjából. És Spanyolországban tényleg egészen kiváló a, kutatás, de arra lenne szükség, hogy minden hálózatba kerüljön azért, hogy a közpénzek a lehető leghatékonyabban kerüljenek hasznosításra. Thank you. Uh, uh... Köszönöm szépen. Bizonyára látják, vagy látták a diákon, hogy nagyon világosan különbséget tettünk a strukturális alap és a reform között, illetve a kiépítési fázis között, a tudományos programok, az, a kutatás, az a támogatást jelenti. Három akadémia jelenik meg, és itt a strukturális résznek alapvetőnek kell lenni a hálózatot illetően, azt mondanám, hogyha az önök egyetemei ezeken a területen dolgoznak, akkor már biztos megvannak a kapcsolatok. 250 tudós már dolgozik ebben, hogyha a Google-ra rámegyek erre, akkor látható, hogy milyen sok egyetem vesz ebben részt. Az üzenet az az, hogy egy új kapcsolatot kell létrehozni, hagyományos kapcsolatot, és megfelelő hatáskört kialakítani, segíteni a strukturális fázisban, a kontaktusok kiépítésében, és akkor ennek segítségével már meg lehet találni a továbbiakat. Én nem vagyok eh, specialista ebben a szektorban, de nagyon számítok a spanyol szakértelemre, és el tudom képzelni, hogy már ezek a kapcsolatok megvannak. Milyen szerepe van a helyi hatóságoknak ebben az egész rendszer kiépítő networking folyamatban, ami elvezet aztán az innovációhoz? Azt mondanám, hogy három szerepet lehet megemlíteni. Először is platformokat építünk ki, ahol a, a szereplők találkozhatnak, tehát ott össze tudjuk őket hozni egymással. Amikor kiépítjük ezt a szektort, akkor a korai fázisban ezt megpróbáljuk biztosítani a műszaki egyetemek bevonásával. Tehát ez a platform építés a második fázis, hogy a régiónak megvannak a maga hagyományai, a know-how-ja, és akkor meg kell nézni, hogy kik tudnak együttműködni a fejlesztési központokban, akik ismerik a kutatási eredményeket, és korábban részt vettek az ilyen folyamatokban hogy ezt hogyan lehet kezelni, és hát az átláthatóság, illetve a megvalósíthatósági fázis. Még senki nem hisz abban igazán, hogy egyáltalán ez a szektor érdemes arra, hogy foglalkozzunk vele, és akkor itt kell a megfelelő érdekelt feleknek megjelenni. Lehet, hogy ami nemzeti szinten kerül eldöntésre lejjebb, alsóbb szintre kerül. Tehát meg kell nézni, hogyan lehet összehozni az embereket egy arénában, hogy tényleg részesei legyenek ennek a láncolatnak. A regionális fejlesztés ezt lehetővé kell, hogy tegyen, mert mi nem gondoljuk azt, hogy a közféra az, ami finanszíroz, hanem magukat a szereplőket kell megnyerni, hogy vegyenek részt a finanszírozásban, és vállaljanak kisebb kockázatokat, elemezzék az egyes lépéseket. Ez az a három szerep, amit játszani kívánunk ebben a folyamatban. És ha megnézik a strukturális alapokat, akkor ez társadalmat felhozhatja arra szintre, hogy a Horizon, a horizont és biztosított legyen. Challenge you on one. Hát eh, ma mi úgy gondoljuk, hogy ez nem úgy van, mint néhány évtizeddel ezelőtt, ugye gyönyörű ötleteik vannak, de most már ott vannak az ökorendszerek, és ön azt mondta, hogy a projekt az egy rendszerépítő elem. Tehát nem úgy van, hogy először megvan a rendszer, eh, hanem azt nézzük, hogy ki végez innovációt. Hát eh, sokkal nehezebb, sokkal több kihívást rejt magában ez, ugyanis mm, olyan helyzetet kell teremteni, ahol lehet, hogy a rendszer még nincs is meg. Hogyan tudnak ezzel a kihívással megbírkozni? Tudják, hogy ez a válasz különböző típusú innovációs platformok vannak, ahol ezeket az ötleteket lehet tesztelni. És megpróbálunk bizonyos innovációs vonalat, irányvonalat követni hogy a platformot alkalmassá tegyük erre. De hát a, mindig óva intem a saját munkatársaimat, hogy eh, ezt standardizálni kell, és képesnek kell lenni arra, hogy kialakítsunk egy innovációs arénát, és aztán ott minden rá tudjunk szabni a, az újabb szereplőkre, tehát ennek rugalmasnak kell lenni, hogy mindig testre szabott, méretre szabott megoldásokat lehessen ö, találni. De még nincs standard megoldás, hanem ezek különbözőek lesznek minden esetben nem tudok részletesebben kitérni erre, de úgy nagyjából ezen a módon próbálunk dolgozni, és van még néhány terület, ahol úgy gondoljuk, hogy lehetőség van összekapcsolásra akkor, amikor létrehozunk egy olyan szakértői csoportot, akik megpróbálják megnézni, hogy hogyan lehet jó, innovatív munkát végezni. És ez lenne az első lépés azon az úton, ami elvezet a nagyobb projektekhez, és ahol aztán meg lehet szerezni a megfelelő támogatásokat. Köszönöm szépen, és akkor most egy másik északi régióra térünk rá. Erik Berkvist érkezett hozzánk erről a nagyon északi területről, ővé a szó. Thank you, madam. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony, és köszönöm a kedves meghívást és a lehetőséget, hogy eljöhettem, és szólhatok arról, hogy hogyan kezeljük a kohéziós politikát, és milyen hatással van az ránk. Hogyha, eh, ugye most 10 percem eh, van, eh, és hogyha a felülről kezdjük, hát ugye a világban egyre inkább minden, mindennel kapcsolatban áll, úgyhogy bármi megtörténhet, és egyre gyorsabban. Látjuk, hogy uniós szinten sokkal inkább össze vagyunk kapcsolódva, és Svédország esetében ugye látunk hatalmas különbségeket, hogy hogyan milyen az együttműködés Európában a különböző régiék másokkal. És ezt helyi szinten is látjuk. És néhány példával is fogok szolgálni, és megmutatom, hogy ez a kohézió milyen hatással volt ránk, és mit teszünk mi, hogyan hatunk mi a kohézióra. De minden, ami történik, az helyi szinten történik, és ránk nyilván az van hatással, hogy honnan jövünk, és hol lakunk, hol élünk. Ez a Vesztebattan régió nagyon északon van Európában, a egyik legészakibb rész, negyedmillió ember él itt, nagyobb a területe, mint Belgiumnak, és ez lehetőségeket rejt magában, problémákat is, de komoly lehetőségeket is, és hát nagyon fontos a specializáció és az okos megoldások keresése. És még egy dolog, de erre majd visszatérek, ez pedig a kommunikációs igény és a széles sávú kommunikáció. Rendben, igen. Right. I'm right. So let's go on. Okay, I need that click. Uh, we are also a region very rich of natural resources. Nagyon gazdag ez a terület természeti kincsekben, erdők, ásvány, réz, még arany is van és hát a legfontosabb erőforrás az az emberi erőforrás. Az a negyedmillió ember, aki ott él, és ebből 40 ezer a diák, akik egyetemre vagy főiskolára járnak és nagyon gazdagok vagyunk a megújuló energiaforrásokban, mint a szél, a bioenergia és a hidro energia, vízenergia. Néhány pont, hogy hova vezethet a kohéziós politika, és sokszor erről nem is esik szó. Ez, ez egy ilyen hallgatólagos, vagy túlságosan nyilvánvaló dolog. Akkor, hogyha mi az uniós tagság előtti, meg utáni időszakot összehasonlítjuk, ugye az ember nem lehet türelmetlen, amikor a kohézió hatásait akarja megállapítani, de hogyha így ezt hosszú időn keresztül nyomon követjük és visszatekintünk, akkor a tanulási lehetőségeket is ki kell emelni. Tehát a lehetőség, hogy megvan a kohéziós politika, hogy ott vannak a strukturális alapok, a szociális alap, tehát számos lehetőség van az együttműködésre, és erőforrás áll rendelkezésre. Ez összekölt bennünket és hát ez talán a legfontosabb része a kohézia, kohéziós politikának, hogy most együtt dolgozhatunk a szomszédainkkal és a többi országgal. Tehát a tanulási lehetőségek, a tudás ebben a hálózatban terjed egy olyan régióban, ahol nem élnek olyan sokan, fontos a kritikus tömeg hogy hogyan leszünk képesek ezt megteremteni az egyetemek között, regionális helyi szintek között, és hát a különböző régió részek között. A pénzügyi allokáció fontos. Hogyha 600 kilométerre van valami a fővárosi területről, akkor a pénzügyi intézetek, amikor a pénzeket kihelyezik, akkor meg kell nézni, hogy az Unió ebben hogyan tud segíteni, tehát hogyan lehet a finanszírozást biztosítani. És amit teszünk, akkor, amikor ezeken a közös problémákon dolgozunk, akkor platformokat hozunk létre, hogy bizonyos olyan dolgokat alakítsanak ki, amelyek a legtöbb területen hasznosíthatók, és ez struktúrákat hoz létre, amelyek elősegítik a további kohéziót. Mi mindezen dolgozunk, mind a három szinten, a makroregionális szinten, a nagy szinten és a regionális és helyi szinten, és létrehoztunk már szervezeteket, a regionális szinten a regionális stratégia alapján dolgozunk, és hát az EU 2020-as stratégia alapján már látjuk, hogy melyek lehetnek az igazi zászlós hajó kezdeményezések. Tehát a 2020-as stratégiára alapítjuk a prioritásokat és ez nagyon transzparensi, átláthatóvá teszi a kapcsolatokat, mert így könnyebb dolgozni ezen, ha látjuk, mi történik uniós szinten. Megvan a, az NSPA hálózat, ez az északi gyéren lakott terület, Finnországban is van ilyen, és hát itt próbálunk új megoldásokat keresni együttesen ezeken a gyéren lakott területeken, az euról kell több ismeretet terjeszteni, hogy ismerjenek bennünket, és ez egy makroregionális együttműködés. Svédországban is van ilyen, ez az Európa Fórum, a négy északi terület, ez Svédország területének felét jelenti, de a lakosságnak csupán 10%-a lakik itt. És a siker az fontos, tehát hogy hogyan tud az Európai Unió hozzájárulni a fejlesztéshez, hogyan lehet használni, felhasználni az uniós forrásokat. Hogyha erről megfelelő ismerettel rendelkeznek az érintettek, az segít. A balti tengeri program, a balti tengeri stratégia is megjelenik ezen a szinten, ebben a hálózatban. A NAC 2 szinten szintén jelen van a strukturális alap, ez ad lehetőséget az együttműködésre, a szomszédokkal való együttműködésre, mert az nagyobb, mint a régió, és hát most látjuk, hogy hogyan tudunk együttesen jobban fejleszteni bizonyos területeket, mint korábban. And then we come to és most jöjjenek a példák és projektek az együttműködésre vonatkozóan, amelyek segítettek nekünk abban, hogy részt vegyünk ebben. Egy dolgot látunk, és ez összefügg az zászlós hajókkal, hogy minden kommunikációról szól. Tehát ez majdnem mindegyikre vonatkozik, hogyha nincs meg a megfelelő kommunikáció, akkor nem lehet részt venni nem lehet fejleszteni úgy, ahogy szeretnénk, és az emberek közötti kommunikáció is fontos, és az unió, hogyha megnézzük a digitális napirendet, a digitális agendát, hogy mi is lesz majd 2015-ben több mint 60 millió eurót fordítottak a széles sávú megoldások kialakítására, és most Svédországban a legjobb hálózattal rendelkezünk, és ez meghatározó alap, hogyha mást is akarunk tenni egy olyan régióban, ahol nagyon messze laknak egymástól az emberek. Ez segít tehát a fejlesztésben, és mutatja, hogy milyen nagy szükség van az ilyen ritkán lakott területeken a kommunikációra, hogy, hogy a távolságokat áthidaló megoldásokat kell kialakítani, mint az e-egészségügy és egyebek és ezt hangsúlyozni szeretném, hogy akkor, amikor az e-egészségügyi megoldásokon dolgozunk, mert hogy nagyok a távolságok, akkor ez tényleg a hozzáférés kérdése, és számunkra a hozzáférés az a távolság áthidalását jelenti Na most Brüsszelben ezek a nagy dugók, meg a tiltakozó teljes gazdák, New Yorkban meg a metró nem működik adott esetben, de hát mindig a hozzáférés, azt nagyon sokféleképpen lehet mérni, de hogyha az e-egészségügyi megoldásokat dolgozunk ki, akkor, akkor jobb a hozzáférés, és lehet használni a már meglévő tapasztalatokat, amelyeket a városokban alakítottak ki. Tehát minden a hozzáférésről szól, jól, csak mi jobban látjuk ennek a szükségét. És ez hatékonyabbá teheti Európát és az egész világot is. Vannak természeti erőforrásaink, ezeket is fejlesztjük, hogyan tudjuk a biomasszát használni, a biotüzelőanyag, a biogáz gyártására, ezzel fűtünk, hűtünk, és hát Európa többi részén a, a hűtésre nagyobb szükség van, mint a fűtésre, de hát itt azért inkább fűteni kell. Látjuk, hogy eh, hogyan eh, lehet ezeket az előnyöket kihasználni, hogy sok helyünk van, meg energiaforrásunk. Hogyha a Facebook egy szervert akar ki eh, alakítani, azt itt teszi meg, mert nagyon komoly E, hűtőenergiával rendelkezünk, és ez fejlesztésben segít, és segít az egész Európai Uniónak, tehát a mi lehetőségeink révén más lehetőségek alakulhatnak ki Európa számára a Facebookkal kapcsolatban, vagy az e-egészségügyel kapcsolatban nagyon sok hely van nálunk, tehát hogyha egy autót akarnak tesztelni, akkor simán el lehet jönni ezekre az északi területekre, tehát ez segít az autófejlesztésben, és hát ez is jobban működteti Európát. Dolgozunk ásványi anyagokkal, és itt van egy IT programunk, nagyon sikeres, új munkahelyeket is teremt, és ezt a projektet is tovább vittük egész Európára, mert hasonló kihívások vannak máshol is, és ugyanilyen lehetőségek az ilyen dolgokkal kapcsolatban. Sok fa van nálunk, erdők, ott fönn északon, és hát azt nézzük, hogy hogyan lehet ezt hasznosítani, a fa és az ásványiparban, és lehet ilyen 70-80 emeletes tárolókat kiépíteni egész Európában. Of the EU and actually the whole of the world. So what is developed local? És amit helyi szinten ki tudunk alakítani, azt nagyon sokszor át lehet venni egész Európában, úgyhogy mindig tudunk egymástól tanulni. We're going the wrong way now. Okay. There So, when we build Europe, we have... Szóval, akkor, amikor Európa építkezésén fáradozunk, akkor arra kell, hogy törekedjünk, hogy hogyan tudjuk előrevinni a dolgokat. Most különböző utak nyílnak meg, de ha több utat követünk egyszerre, akkor az Európai Unió nem lesz életképes, és Éppen ezért arra van szükség, hogy a különböző gondolatokat meg kell ismernünk, és ezekből kell ösztönöznünk az együttműködést. Nálunk ez történt, és ezt tette lehetővé a jobb előrelépés. Úgy vélem, hogy az Európai Uniónak is ugyanilyen esélyei vannak a fejlődésre, és ez adhat alapot ahhoz, hogy termékeinket, vállalkozásainkat még jobban fogadják be másút is, Európában is, és más régiókban, országokban. Ami pedig a 2020-as stratégiát illeti. Hol is tartunk, teszem fel a kérdést, legalábbis a mi régiónkban hol tartunk. És erre azt tudom válaszolni, hogy ezeknek a megvizsgálása lehetővé teszi azt, hogy felmérjük, hol tartunk, és hol tartunk a 20-20-as célkitűzések megvalósításában. Ha ezt a vizsgálatot elvégezzük, akkor úgy vélem, hogy hatékonyan tudunk hozzájárulni ahhoz, hogy az Európai Unió legyen a leginkább a hazája az Európai Uniós polgároknak. Léteznek sokszínű kezdeményezések, különböző szakpolitikák, és azt a kérdést is feltehetjük, hogy mi lenne, hogyha nem rendelkezünk kohéziós politikával, annak mi lenne a következménye az Európai Unióban. Köszönöm szépen. Thank you very much indeed for your interesting interpretation. Nagyon szépen köszönöm ezt a nagyon értékes hozzájárulást a szeszpecserénkhez. Most a kollégákhoz fordulok, ki kíván szót kérni. Köszönöm szépen. Nos, ha nem kíván senki hozzászólni, akkor következzen a 25-ös napi rendi pontunk, regionális stratégiák az Európai Unió ipari térségei számára. Jens Geyer a szó. Um, haben, glaube ich, allen ereignissen, arbeitsreichen Tag hinter uns. Äh, Munkában nagyon gazdag nap áll mögöttünk, úgyhogy a kollégák türelmét nem fogom túlzott mértékben igénybe venni. Mindannyian láttuk, hogy azok az államok, a gazdasági válságból, az első pénzügyi válságra kialakuló válságot követően kialakuló gazdasági válságból azok az államok keverednek ki jobban, ahol jó működő ipari alapok, bázisok léteznek. Tehát a válság megmutatta, hogy milyen nagy jelentősége van az európai gazdaság számára, és az európai szociális modellek számára, hogy legyen egy jól működő ipari bázis és ezt kell továbbfejleszteni véleményem szerint. Erre két stratégiai megközelítés létezik az Európai Unióban. Az egyik stratégiai megközelítés az iparpolitikai kezdeményezések köre, és ezt nemrégiben az Európai Bizottság is kidolgozta, és hát végül ez a tartalmi keretet jelenti, a területi keretet pedig az Európai Regionális Alapnak kell biztosítani, és én a saját kezdeményezésű jelentésemben azt nézem meg, hogy, az Európa, hogy a regionális alapok, régiófej, regionális fejlesztési alap, az ERFA, az hogyan hasznosítható leginkább a legiparosodottabb országok e ipari struktúraváltásának elősegítésében. Ez a két megközelítés, tehát iparpolitika az egyik oldalon, struktúraváltás a második oldalon, ezek révén biztosítható a versenyképesség az adott régióban, és ami számomra fontos az, hogy megnézzem, hogy hogyan lehet a gazdasági alapokat az ipari területeken, különösen a régi ipari területeken új, megújítani, milyen képességekre, készségekre van szükség a munkaerő oldalán, milyen akadályok vannak, és a régi ipari régiókban milyen befektetésekre van szükség, milyen beruházásokra. És hát azt szeretném, hogy megvíz, megnézem, hogy melyek azok az eszközök, amelyek adottak, amelyek segítségével meg lehet felelni ezeknek a kihívásoknak, tehát milyen pénzügyi szükségszerűséget tud a strukturális alap orvosolni, és aztán meg kell nézni, hogy milyen következménye van mindennek az adott régióra, az Európai Unióban, milyen kapcsolatok vannak a városi dimenziók között, a regionális politika között, és ezt példákon vizsgálnám, mert nem lehet az egész területet lemérni, Úgyhogy négy hasonló példát kerestem ki, amelyek a szén és acéliparra épültek annak idején. Manchester, a vidék, Lille és a Lis körüli terület, tehát itt a szén és az acél volt a meghatározó. Megnézem, hogy milyen folyamatok alakultak itt ki. És hát a végén azt szeretném elérni, hogy találjunk eszközöket arra, hogy hogyan lehet ezeket a régiókat továbbfejleszteni, és mi az, amivel mi rendelkezünk az Európai Unióban, hogy itt ez a struktúraváltás megtörténjen, mert ezekben a régiókban erre nagy szükség van. És ezt össze fogom hasonlítani, és ebből próbálok majd következtetéseket, tanulságokat levonni az uniós politika számára. Örülnék, hogyha a kollégák támogatnának ebben a törekvésemben, és további ösztönző gondolattal szolgálnának számomra. Köszönöm. Thank you very much indeed, Jens. Is there any question? Nagyon szépen köszönöm, Jens. Vannak egyéb kérdések, észrevételek? Úgy tűnik, hogy nincsenek. Akkor ezáltal a pontvizsgálata után lezárhatjuk a mai ülésünket. Kellemes estét kívánok önöknek, és december 17-én hétfőn találkozunk ismételten.